zárjuk. A szavazásra, ahogy más kérdésekben is, holnap szokatlan időben 18 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig Ujuland asszonynak a jelentése a Szergej Magnyiszki ügyben érintett orosz tisztviselőkre vonatkozó közös vízumkorlátozások tárgykörében. Négy percben az előadónak adom meg a szót. Parancsoljon, Ojuland asszony! Köszönöm szépen. Biztos úr, Szergej Magnitsky nevét nagyon jól ismeri az Európai Parlament. 2010. decemberében elfogadtuk az emberi jogi éves jelentést, és akkor követeltük, hogy igazságot szolgáltassanak ennek a bátor fiatal ügyvédnek, aki meghalt a korrupció elleni harcban. Medvegyev elnök akkor megígérte, hogy tisztázza az ügyet, de még azóta sem történt semmi. Tavaly bírósági meghallgatás volt Moszkvában, de akkor is azt láttuk, hogy 60 ezzel kapcsolatban hozható ember közül még mindig csak két börtönorvost ítéltek el, illetve vádoltak meg hanyagság miatt. Majdnem három éve halt meg már Szergej Magnyitski, akit kínoztak, és nem adtak neki orvosi segítséget sem. Ez a szörnyű bánásmód, volt Valiszi, Vasili Alexányan esetében is látható, aki Mikhail Kodorkovszki és a Jukosz ügyvédje volt. Ő is börtönben halt meg. Akik ebben bűnösek, még mindig hivatalukban vannak, utaznak az Európai Unióban, a piszkos pénzüket itt költik el, ingatlant vásárolnak, és a gyerekeiket itt járatják iskolában. Ez az ajánlás most azt javasolja, hogy az Európai Unió vessen ennek véget, vzumtilalmat javasol, és az eszközeik befagyasztását javasolja, hiszen az Európai Unió értékalapú politikája ezt követeli meg. Kollégáink, a Putyin rezsim hátat fordított a liberális demokratikus értékeknek és a jogállamiságnak, korrupció uralkodik most Oroszországban kormányzás címén. A Transparency International indexének, indexé szerint Nigériával együtt Oroszország a lista alján található, és akkor még Putyin azt kéri, hogy a kék útlevéllel rendelkező közigazgatásban dolgozók vízum könnyítést élvezzenek. Hát valóban az Európai Uniónak üdvözölnie kellene a korrupció nagymestereit? Ezen a héten az Európa Tanács tárgyalta Oroszország, az Oroszországról szóló jelentést, és ott az orosz kollégák nem együttműködést ajánlottak, hanem bírálták az Európai Tanácsot amiatt, hogy beleavatkozik a belügyeikbe. Azon kívül Oroszország azzal is fenyegetett, hogy nem fogja többet finanszírozni az Európa Tanácson. Most az Európai Unió és az Oroszország közötti együttműködés is veszélyben van, de az oroszországi NATO közötti párbeszéd is. És amit Oroszország a WTO-n belül tesz, az is azt mutatja, hogy a WTO szabályaiból is csak saját kényekedve szerint válogat. A Magnitsky ügy nem csak tragédia, nem csak egy ember tragédiája, aki a szervezet bűnözés ellen harcol, ez a sors megmutatja, hogy milyen komplex ez a folyamat, amelynek során Oroszország átalakulóban van. Hanyatlásban van a politika, korrupció uralkodik, ugyanakkor a civil társadalom újraéled, mert az alkotmányos jogaikat követelik ismét. Tehát most válaszúton van, vannak az orosz új generációk, és nem engedhetjük meg azt, hogy az európai bankok elfogadják azoknak a személyeknek a vagyonait, akik az orosz, orosz emberektől lopták el ezt a pénzt. Tehát kötelezettségünk az, hogy a nyilatkozatainknak megfelelőképpen cselekedjünk. És kérem, hogy mindenki szavazza meg holnap ezt az ajánlást. Köszönöm szépen, Ojuland képviselő asszony, most áttérünk a spontán hozzászólásokra elsőként. Mikolásik kollégának adom meg a szót. Hát Mikolásik? Mikolásik úr, parancsoljon. Thank you very much. I had the wrong translation of my Köszönöm szépen. Elnézést, nem jól hallottam a nevemet, ezért nem jelentkeztem. Köszönöm minden esetre. Kedves kollégák! Szergei Magnyecki emberjogi harcos volt, és az a tény, hogy szervezett bűnözéssel vette fel a harcot, már is az emberi jogokért, a demokráciáért, a szabadságért folytatott harc. Ezt pedig támogatnunk kell. Az Európai Parlamentnek támogatnia kell ezt az álláspontot, és egyértelmű jelzéseket kell közvetítenünk Oroszországnak, nevezetesen, hogy így nem lehet eljárni állampolgárokkal szemben. Egy demokratikus ország az, amely nem nyújt orvosi segítséget annak, aki rászorul erre. A bebörtönzöttet megverik és sorsára hagyják. Amikor Oroszországgal tárgyalunk, emlékeztetnünk kell Oroszországot az emberi jogaira. Köszönöm szépen, Migászki képviselő úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérnék arra, amit Mikolasik úr mondott. Minden egyetértek egy dolgot kivéve. Mi, ő nem volt uh, Magnitsky úr nem volt emberjogi harcos, egy egyszerű ember volt, aki felvette a harcot a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. Egy olyan országban, amely nem tesz semmit a korrupció ellen. Úgy gondolom, hogy ma az a feladatunk, ahogy Ulland asszony is elmondta, hogy ezt a dolgot eszünkben tartsuk tennünk kellett volna valamit, hogy életben maradhasson ez az ember. Úgy gondolom, hogy mi is felelősek vagyunk abban, hogy ő börtönbe került, és ott szörnyű körülmények között elhunyt. A mi feladatunk tehát az, hogy a minimumot elérjük, amit Ojuland asszony mondott. Támogassuk őt abban, és azok az emberek, akiket azzal gyanúsíthatunk, hogy érintettek voltak Szergej Magnyitszki megnyilkolásában, őket eh, elítéljük, és ezt az erkölcstelen helyzetet, ami most Oroszországban kialakult, ezt ne hagyjuk jóvá. Ez tehát a mi kötelezettségünk, hogyha mi tiszteletben tartjuk a saját magunk által megfogalmazott értékeket, akkor ezt meg kell, hogy tennünk. Hogyha ezeket az értékeket támogatni akarjuk, akkor ezt kell, hogy tegyük. Köszönöm szépen, Migászki úr, most Patasievics kolléga kap szót. E, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy én annak idején, amikor Oroszországban voltam, akkor ott nagyon kedves embereket ismertem meg. Most, amikor itt a parlamentben ülök, akkor sajnos az orosz ellenzék képviselői mellett olyan emberekkel is kapcsolatba kerülök, akik ugyan egyszerű orosz emberek, de az elsősorban harcolnak a demokráciáért és a szabadságért. Sokkoló az, amit tőlük hallok, az, hogy egy európai országban, amely európai országá kíván válni, egy ilyen országban ilyen szörnyen bánnak a saját állampolgáraikkal és olyan mértéket ölt ebben az országban a korrupció, ami már elviselhetetlen, és odáig fajul a helyzet, hogy embereket végeznek ki. Olyan embereket, akik tisztességesen végez, a munkájukat. Azok pedig, akik nem vesznek részt a korrupcióban, azok elnyomástban részesülnek. Köszönöm szépen, Potas Jévis kolléga. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és zárásképpen pedig P-Bugs biztos úr kap szót. President Donald Mambars. Elnök úr, tisztelt képviselők! Hálás vagyok, hogy részt vehettem ebben a vitában a Megnyitszki esetről, a főképviselő nevében az európai parlamenti ajánlások a tanács felé, hogy közös vízumkorlátozásokat vezessünk be azon tisztviselők számára, akik érintettek a Megnyitszki esetben, jelentős kezdeményezés. A parlament logikusan és következetesen járt el ezzel kapcsolatban az elmúlt évek során. 2010. december 16-án született egy állásfoglalás, azóta több meghallgatásra, vitára került sor. Holnap pedig ajánlásra. Mindezek azt mutatják, hogy az Európai Parlament és az európai közvélemény milyen jelentőséget tulajdonít a Magnitsky esetnek. Ezek a kezdeményezések nagyon fontosak, hogy a moszkvai hatóságokat arra ösztönözik, hogy gyorsan és alaposan nyomozzanak az esetben, hogy további legitimitást kölcsönözzenek az Orosz Föderációnak, hogy megnyugtatóan zárják le a Magnitsky esetet. A főképviselő mindig is arra szólította fel Oroszországot, hogy megfelelő nyomozást folytasson minden szinten az esetben. A Magnitsky eset rendszeresen része két éves emberjogi konzultációs folyamatunknak, sőt, rendszeresen felvetődik miniszteri szinten, illetve a csúcson is a múlt hónapban Eston asszony itt a házban foglalkozott a Magnitsky esettel, amikor is az igazságszolgáltatás politikai felhasználásáról volt szó. Aggodalommal konstatálta, hogy a Magnitsky eset általános tendencia része volt az Orosz Föderációban, az igazságszolgáltatás körében, és ez aggályokat jelent az Európai Unió számára is. Az orosz sajtó is kommentálta ezt a ö, beszédet. Van Rompuy elnök úr nagyon fontos politikai gesztust ö, tett, Medvedev úrnak levelet írt a Megnyitszki esetről. Három fontos megalapítást tett Van Rompuy úr Először is az orosz kormányt arra szólította fel, hogy megfelelően zárja le az esetet, másodszorban, hogy zárják le a poszthumusz büntetőeljárást Magnitsky úr ellen, harmadsorban pedig, hogy Magnitsky úr özvegyét és családját ne zaklassák tovább. továbbra sincs válasz erre a levélre. Van Rompuy elnök úr kérdéseit Malmström biztos asszony is megismételte az állandó partnerségi tanácson Nikóziában október másodikán. Nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést, három nyomósoknál fogva a továbbiakban is. Először is. Az eset természete miatt. Orosz állampolgárról, jogászról van szó, egy fiatal apáról, akit letartóztattak, és az igazságszolgáltatás képviselői nem megfelelően bántak vele. Itt emberi jogok megsértéséről van szó. Az emberi jogok az emberi jogok tisztelete alapértékek az EU-ban. Ezeket védelmezni kell. A Magnitsky eset az egyik legfontosabb eseté vált ebből a szempontból, nem csak Oroszország, hanem az EU számára is. A másik ok, ami miatt továbbra sem ülhetünk ölbetett kézzel e-, emiatt az eset miatt, az az, hogy Oroszországnak is nagy érdeke fűződik ennek az esetnek a megoldásához. Az igazságszolgáltatás és a közrend miatt Oroszországban, hiszen a stabilitás, a biztonság és a előreláthatóság forog kockán Oroszországban, főleg a jelentős korrupció miatt a korrupció ellenes intézkedések rendkívül fontosak a modernizációs erőfeszítések szempontjából Oroszországban. Együtt próbáljuk megoldani mindezt. Ha megoldják ezt az esetet, ez jelentős üzenetet közvetít eh, a vállalkozók számára is, a korrupció ellenes eh, fellépés terén. Ezen kívül, ami a határokat illeti, stabil, demokratikus Oroszországra van szükség, amely megfelelő jogrendel rendelkezik. A WTO szempontjából is nagyon fontos Oroszország megfelelő fellépés ezen a területen, hogy bizalom teremtődjön ezen piac iránt. A Magnitsky esethez hasonló esetek pontosan az ellenkező hatást érik el. Most arra van szükség, hogy az orosz kormány egyértelmű döntést hozzon, hogy megfelelően és teljes körűen nyomozást folytassanak ebben az esetben, és a felelősöket igazságszolgáltatás elé állítsák. Ami a korlátozó intézkedéseket illeti, azon tisztviselőkkel kell szemben, akik a Magnitsky esetben érintettek, erőteljes üzenetet közvetít. Minden tagállamnak egységesen kellene fellépniük ezen a területen, hiszen Oroszországgal való kapcsolatainkban megfelelően kell eljárnunk, hogy kiegyensúlyozottan lépjünk fel szomszédainkkal szemben is. Ami a korlátozó intézkedéseket illeti, ezek eléggé kényes területek, hiszen konkrét esetben kell csak őket alkalmazni, és a már létező EU útmutatásoknak megfelelően. A továbbiakban a korlátozó intézkedéseket csak átfogó politikai megközelítésen belül lehet alkalmazni, amelyben megtaláljuk a politikai dialógust is, és a kiegészítő intézkedéseket is. A Magnyiszki eset továbbra is napirendi pontjaink között szerepel majd Oroszországgal a szankciókat csak végső megoldásként lehet alkalmazni, mert egyébként állandósulnak más kapcsolatainkban is, hogyha ilyen bűncselekményekre sor kerül. Végezetül, elnök úr, engedjék meg, hogy Ashton asszony, Ashton asszony nevében megismételjem, hogy továbbra is felvetjük a Magnitsky esetet az Orosz Föderációval minden egyes adandó alkalommal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pibax biztos úr, ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra holnap 18 órakor fog sor kerülni. A következő napirendi pontunk Moreira kolléga jelentés az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok tárgyában. Négy percben az előadónak, Moreira úrnak adom meg a szót.